So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák! Imáron csúszásban vagyunk, kezdenünk is kell tehát. Mindenki megkapta a napi rendjét. Lenne egy módosítási óhajom, hozzá a 8-as és 5-ös pontot cserélném fel. 8-as közép-ázsiai stratégia az 9.30-kor kerülne sorra, míg a, az Európai Beruházási Bank 11-kor. Van-e további módosítási igény a napi rendem? Úgy látom nincs. Akkor így elfogadottnak tekintjük. Megyünk tovább. Elnöki közlendők. Tudják a szokásos közlendőmet a web TV kapcsán. Megint élőben követhet bennünket világszerte rengeteg rajongónk. Úgyhogy mindenki úgy viselkedje, hogy jó benyomást keltsen a nézőkben. Második mondandóm, és különösen én személyesen régóta harcolunk azért, hogy a legnagyobb, lehető legnagyobb mértékű átláthatóság övezze a tagok működését, a dokumentumokat, és általában a kereskedelmi tárgyalások menetét. Nagyon büszke vagyok arra, hogy végre egy legalábbis első lépés megtörtént a hozzáférés új szervezésében jövő héttől, tudnélik, minden képviselő, minden tag fel, meglátogatott egy TTIP SharePoint nevű információs pontot, ez pedig a mi szakbizottságunk weboldalán lesz, és az Európai Parlament minden képviselője így hozzáférhet elektronikus alapon a korlátozott hozzáférési dokumentumokhoz, ez jelentősen növeli a láthatóságot, tehát számítógépen meg lehet nézni ezeket az anyagokat. Ez nagyon fontos lépés, könnyíti a munkánkat, tehát jövő héttől TTIP SharePoint lesz szakbizottságunk oldalán minden parlamenti képviselőnek. A korlátozott hozzáférésű dokumentumok, a szigorú dokumentumok továbbra is elérhetőek az olvasóteremben, sőt az egy kicsit bővült is, kicsit barátságosabb a berendezése. Tehát képek, virágok ilyen szépségek nincsenek, ugyan, de mégiscsak felhasználó barátabb ez a olvasó oldal. A harmadik szakasz pedig az lesz majd, amikor az összes konszolidált szöveg hozzáférhető lesz minden képviselő számára. Hát, úgy tűnik, jó úton haladunk ebben a tekintetben. Aztán a Szaudarábiai delegáció tagjait szeretném köszönteni, akik ott ülnek a terem végében, a hátterében. Mindennyian, mindennyian köszöntjük Önöket. Hármas pont. A trialógus megbeszélések mehetéről. A legutóbbi szakbizottsági ülésünk óta ilyen nem volt, úgyhogy ezt elég gyorsan letudhatjuk. Aztán négyes napi rendi pont, az EU pénzügyi érdekei és azok védelme címmel és a csalás elleni harc Lunz úr, az előadó, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, tény, hogy egy vélemény terjedelme korlátozott, így csak öt pontra koncentrálnék. Igyekeztem tehát az öt pontban összefoglalni mondandómat. Ez persze nem önmagukban nem teljesen elégségesek, de összességében elmondják a csalás elleni harc történetét, és alapja lehetett további megbeszélésnek és vitának, úgyhogy ebben a szellemben várom a módosítókat. Úgy gondolom, a vélemény egy kulcsfontosságú elvet jár körül, ami a most folyó fiskális konszolidáció, a tagállamokban folyó konszolidáció fényében, illetve a fiskális pozíciók hosszabb távú megalapozottságára törekszik. A közintézmények meg kell, arra kell törekedjenek, hogy a pénzeszközöket a észszerű államháztartási és pénzügyi menedzsment alapján hagyják, végre. Nagyon fontos eleme ez a szövegnek. Az előirányzatok, azok az előirányzatok az Európai Költségvetésben, amelyek konkrétan a kereskedelemre mennek, viszonylag korlátozottak. Nyilvánvaló az is a DG Trade nem a legnagyobb szervezete az Európai Bizottságnak, ám vannak olyan programok, amelyek nagyon fontosak, például a több éves, éves pénzügyi segítség. Itt azért komoly eszközök, összegek merülhetnek fel. 2013-ban 3,4 milliárdra rúgott ez az összeg. Ezek az pénzek jó pénzügyi menedzsment keretében kell, hogy kiosztásra kerüljenek. A vélemény arra is felvívja a bizottságot, hogy a programok sikerének fenntartását garantálják, és folyamatosan tájékoztassák a parlamentet a programokról, azok végrehajtásáról, tehát hogy a rendelkezések megfelelően költsék ezeket a pénzeket. Aztán a vélemény más csalásokat is lefed, az európai szellemi tulajdonvédelme is hatalmas fontosságú itt. A, azt is látnunk kell, hogy az illegális kereskedelem az vámbevételeket is sérti, és így az Európai Nős költségvetés bevételeit. Azt is látni kell, hogy a szervezet bűnözői elemek és a bűnözés is fontos elemét az ezek harcban több javaslatot megfogalmaz a szöveg. Először is azt, hogy az Európai Csalás elleni hivatal, az OLAF továbbra is aktívan együttműködjön a tagállamokkal működésében, aztán a Herkules 3 program végrehajtását tovább kell folytatni, és a programban mondott, foglaltak végrehajtását kell irányozzuk. Végül örömmel mondom, hogy 2014-ben 48 megállapodás született harmadik országokkal, amelyek kölcsönös igazgatási segítségnyújtást tartalmaznak. 71 országot fednek le ezek, és 49 országgal fogynak a tárgyalások ez irányban. Szerintem ezen is tovább kell dolgoznunk, hogyha az illegális és szabálytalan kereskedelem hullámait meg akarjuk állítani, minden szabadkereskedelmi megállapodásban fontos legyenek ilyen rendelkezések, ezek segítenek bennünket. Ezek az öt fő elv, ezeket szeretném majd megvitatni az árnyékelődokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Veresa úr, árnyékelőadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló jelentés minden évben közli a bizottság a tagállamokkal együttműködve és én nagyon örülök, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság munkájában részt vehettek. Ez a bizottság készíti ezt a jelentést. Kitértünk a tagállamok és a bizottság intézkedéseire a csalások elleni területen, és értékeltük, hogy mely tevékenységek a legfenyegetettebbek csalás szempontjából, hiszen ez a csalás elleni fellépést hatékonyabbá teszi. A jelentés azt mutatja, hogy a tagállamok sok intézkedést tettek annak érdekében, hogy védjék az EU pénzügyi érdekeit, mind a kiadások, mind a bevételi oldalon. Annak érdekében, hogy a költségvetés egészséges maradjon. A raportőrnek a jelentése egyértelmű, mi szerint a kereskedelmi érdekek védettek, és üdvözlöm azt, hogy hangsúlyozta, hogy a makrofinanciális segélyprogramoknak mekkora a szerepe az EU-ban, amelyeket, <clears throat> amelyeket a kereskedelmi partnereknek nyújtunk. És köszönöm az együttműködés elnök. Köszönöm. A többi árnyékelődő nincs itt, de David Martin, igen. David Martin nevében szeretnék beszélni, mert ő nem lehet itt először is. Köszönöm a raportőrnek ezt a véleményt. Ez a vélemény több fő témára kitér a csalás elleni küzdelem és nemzetközi kereskedem területén. Az EU-s bevételek nagyon megcsapanak csalások miatt, ez nagyon fontos elem, és nagyon fontos a megszorítások idejében a csalás ellen fellépni. Az adó csalást és az adó elkerülést vissza kell fordítani, hiszen ez nagyon nagy bevétel kiesést jelent az EU számára. A jobb koordináció az Olaf részéről az illegális kereskedelem és a csempészet megakadályozása nagyon fontos. Az IPR szintén nagyon fontos, de szeretnék rámutatni arra, hogy mindig nagyon fontos a jó egyensúly megteremtése, különösen a generikus gyógyszerek esetében, hogy megakadályozzuk a fennakadásokat. Ez azonban nagyon fontos, hogy a vámhatóságok képzést kapjanak, hogy felismerjék, hogy mi hamisított gyógyszer és mi generikum. Aztán üdvözöljük, hogy nagyon sok partnerországgal csalás megakadályozására egyezményt írt alá az EU. Ezen kívül a kereskedelmi könnyítési egyezmények lehetővé teszik azt, hogy tovább harcunk a korrupció ellen az EU-ban és az egész világon. A mikrofinanciális segítségnyújtás nagyon fontos bizonyos partnerországok számára. Az MFA-nek, a pénzügyi támogatásnak a megvalósítása nagyon fontos ezen a területen. Folytatódnak a tárgyalások, és várjuk, hogy továbbra is őszinte vitát folytassunk a csalás elleni küzdelemről és az MFA-ről. Végül a kereskedelmet, illetően az EU-n belül megállapított, hogy jobb korrupció ellenes eszközökre van szükség. A parlamentnek joga van, hogy felállítson egy a rossz kezeléssel foglalkozó külön bizottságot, ahogy ezt meg is tette, 95-ben az átmeneti rezsim átvilágítására. De A parlamentnek szerep az is, hogy megreformálja a vonatkozó szabályzatot, ha az nem megfelelő. Ezen munkálkodunk a tanács és a bizottság részéről már négy éve, ezt hangsúlyozzuk, hogy a korrupció elleni harc az nagyon fontos ez. Elnök, köszönöm szépen. Thank you, Chair. Unfortunately... Köszönöm szépen, elnök úr. De Szárnez asszony nem tud itt lenni velünk ma, ő nagyon jól ismeri ezt a dokumentumot, de nagyon érdekesnek tartottam a raportőr hozzászólását, és látom, hogy az uniós értékeket, az átláthatóságot mindenütt szem előtt tartják a több éves pénzügyi keret megvalósítására. A gazdasági kapcsolataink nagyon fontos, hogy korrupciómentesek legyenek, csalásmentesek. Az IP védelmet illetően, hát nekünk nem ez a szent grál, az arányosságot tartjuk fontosnak, hogy a járulékos károkat elkerüljük. Ez a digitális világban és a gyógyszer ellátás világában is nagyon fontos. Ne rakadjunk le egy rendszernél, ami nem változott évek óta, miközben a világ változik. Én ennyit mondtam volna, és hát a frakciónk majd tartja a kapcsolatot a raportőrrel. Elnök, köszönöm szépen. A GUE részéről, Helmut? Igen, azért kértem szót, mert nincs itt az árnyék előadó, de jönni fog. Úgyhogy köszönöm, és köszönöm Helmutnak is. Organizálta. A szervezet bűnözés elleni harc, a mafia és a korrupció elleni harc óriási feladat szerintünk, mint pro, ö, frakció szerint, a tartalmát és a formáját illetően is. Ö, tehát ö, így, hogyha szabályoznánk, ö, egyszerűbb lenne ez. Ami az Olafot illeti, ma a korrupció ö, az egyik legnagyobb ö, akadálya a nemzetközi fejlődésnek. a termékek illegális kereskedelme, a pénzpiacokon való illegális intézkedések, preventív intézkedéseket kívánnak. Nagyon fontos, hogy minden legális legyen ezeken a piacokon. Mindez része a globalizációnak, és sajnos beszivárgott a különböző bűn szervezetek hálózatába. Nagyon fontos a bankok, a pénzügyi intézkedések, az adóparadicsomok felderítése. Fontos, hogy legálisak legyenek a termékek, az áruk, ezért rendszeresen, globálisan kell intézkedni, a kreativitás, a rugalmasság figyelembevételvel, mert sajnos a bűnözők így reagálnak. Az olasz számára nagyon fontos tehát ez a stratégia, nagyon reméljük, hogy hatékonyan fog fellépni, ambíciózus célkitűzésekre is van szükség az Európia, Európai Unió részéről. Tekintettel azokra a károkra, amelyeket mindez akaz, okoz, oda kell figyelni a csalásra a nemzetközi ö, megállapodások vonatkozásában is. Ö, figyelembe kell venni például Dél-Koreát ebből a szempontból. Ö, ebből a szempontból fogunk javaslatot megfogalmazni. Úgy gondoljuk, hogy az olaf figyelmét azonnal rá kell irányítani ezekre a jelenségekre, főleg a határokon átnyúlókra. A korrupció, az állandó ö, ö, dialógus segítségével győzhető csak le a civil társadalommal. 120 milliárd euróba kerül ez a korrupciós tevékenység az Európai Uniós állampolgároknak évente. Úgy gondoljuk, hogy az egész Európai Unió számára a kereskedelmi tevékenység keretén belül az egyik prioritásnak kell lennie. Köszönöm. Elnök mikrofon nélkül most már mikrofonnal. A bizottság készített egy javaslatot korrupció ellenes fejezettel a kereskedelmi megállapodások keretén belül. A zöldek nincsenek itt, úgyhogy Begin asszony következik, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Köszönet Szender kollégának a véleményért az Európai Unió pénzügyi érdekeit meg kell védeni. Azt hiszem a kollega már a legfőbb dolgokat kiemelte, ami a kereskedelmi politikát illeti, a, a csalás elleni harc területén. Azonban nem vagyok teljesen megelégedve azzal a lelkesedéssel, amelyet a pénzügyi rendszerrel kapcsolatban kifejeztek. Azt hiszem a harmadik országok vonatkozásában jobban oda kell erre figyelni, már tapasztaltuk ezt a missziók során is, sajnos inkább nagyobb válságnak nézhetünk elébe így, mint, hogy, mint hogyha megoldanánk ezt. Ami a hamisítást illeti, ez is nagyon fontos, és sajnos nagy károkat okoz az Európai Uniónak a vámok terén. Nincs még egységes vámrendszer ugyanis ilyen szempontból. E, elnézést, az elnök megállítja a hozzászólót, és kéri, hogy kicsit lassabban beszéljen. Ripétó. <laughs> Elmondom tehát még egyszer. Vámunióról szerettem volna még beszélni. Van ugyan vámunió, de a valóságban ez nem egységes. Bocsánat Tehát az adatok ugyanazok, a, az ellenőrzés viszont országonként eltér. Úgyhogy ezt is egységesíteni kell. Fizesz alelnökkel együtt megbeszéltük ezeket a kérdéseket, ellátogattunk Velencébe, és arról hallottunk, hogy nagyon sok áru olyan pontokon lép be az Európai Unióba, ahol nem megfelelően ellenőrzik őket. Nagyon fontos ez a hamisított áruk miatt. 7 milliárd euróba kerül ez például Olaszországban, 4,41 százalék országos élce, szinten. Persze eltérőek ezek a számok országonként is. Tehát tényleg effektív vámunióra van szükség, biztosra, biztonságosra egész Európában. Harmonizálni kell a szabályokat, hogy gyorsan lehessen információt cserélni, főleg a vámszervek szintjén, de ugyanakkor a harmadik országokkal is. Csak így tudjuk felvenni hatékonyan a harcot a csalás, a hamisítás és a korrupció ellen. Merci, Monsieur le Président. Mes chers... Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, azt hiszem egy-két kiegészítést még megfogalmazhatnék itt a vitában. Csak néhány kérdést, pontosan ötöt szeretnék felvetni. Csalás. A, 13, ezer milli, 13 milliárd euróba kerül csak a, a saját hazámnak. Alors, elle affecte forcément beaucoup la France. Az áfa csalás, a, a kör, kör áfa csalás, ez a költségvetésünket is sújtja, és az adófizetőinket is. Második kérdést Mit szándékoznak tenni az adó optimalizálása érdekében? Ez aktuális kérdés. Hiszen az adócsalás sajnálatos módon nemzeti ott van Luxemburg, Hollandia. Tehát mit tesznek ennek érdekében? Harmadik pont, elektronikus kereskedelem. Nagyon sok áfacsalást tesz lehetővé, főleg a hongkongi weboldalakon, olyan ö, megoldásokról van itt szó, ahol például az árucikkeket csak mintának tüntetik fel. Tehát hogy lehetne föllépni ezzel ellen a jelenség ellen, ami nagy probléma? Negyedik kérdés, ami a makrofinanciális támogatást illeti, főleg az egymilliárdos támogatásra gondolok itt, amit Ukrajnában költöttünk el, és most háborús cselekedeteket támogat úgy gondolom, hogy egy missziót kellene oda küldeni, ezt több képviselő is kérte, hogy kiderítsük, hogy hogyan használták fel ezt a pénzt eh, Ukrajnában. Végsük és utolsó kérdés, ami felvetődött, az illegális kereskedelem, eh, főleg a hamisított áruk eh, szempontjából. Láttuk, hogy mivel nincsen vám ellenőrzés, ezért aztán akárcsak Ukrajnához hasonlóan nem lehetne egy értékelést készíteni a hamisítás témájában, illetve az olyan csalások eseteiről, amelyek az Európai Unióban ennek következtében fennállnak. Thanks, for late. Uh, Köszönöm, elnézést, hogy elkéstem, köszönet az előadónak is. Mi úgy gondoljuk, hogy talán bölcs lenne, hogyha nem csak az illegális kereskedelemre, illegális termékekre koncentrálnánk, hanem megvizsgálnánk azt is, hogy milyen helyzet a legális kereskedelemmel. Nagyon érdekes jelentést készített a számvevőszék a preferenciális kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban, és hogy sikere járnak-e. Van egy-két ajánlás ebben a jelentésben, amit figyelembe kellene vennünk. A jelentésben az áll, hogy nagyon sok import nem helyesen kapja meg ezt a kedvezményt. A partnerországok, a bizottság, a kedvezményezettek vonatkozásában kellene ezt megvizsgálni, ott annak az FTA-k, a GST-k, aztán ott annak a legális rendelkezések a, nincsenek megfelelő védő intézkedések, hogy az EU pénzügyi érdekeit védjék. Úgyhogy nincs megfelelő nyomonkövetés, hogyha megvan a meg, tárgyalás, megvan a megállapodás, a továbbiakban nem történik semmi az ellenőrzés, a nyomonkövetés telén. Ezt figyelembe kell venni. A számbevőszék jelentéséből több ajánlást is követhetnénk. Végül, de nem utolsó sorban úgy gondoljuk, hogy szükség van egy megfelelő védő mechanizmusra, annak érdekében, hogy a lehetséges bűncselekményekre rámutathassunk. Úgyhogy ilyen irányú módosítást szeretnék beadni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, az Olafnak adom meg a szót. Kérem az Olaf képviselőjét, hogy mondja el, hogyan látja a helyzetet. Parancsoljon. Uh, good morning. Um, uh, the name is Michael Linden from Olaf. Michael Linden vagyok az Olaftól, jó reggelt. A ma említett témák jelentős része az Olaf hatáskörén kívül áll. Értelemben nem igen kommentáltam őket, de lejegyeztem ezeket. Első alkalommal formált az Inter véleményt ebben a témában. Nagyon köszönöm a jelentős többi munkáját. Azt, amit az mondott, amely a Herkules programról, amelyet mi működtetünk. Ma idén hallottuk, hogy egy millió palacnyi sampont foglaltak le a tagállamban, tagállamokban. Cigaretta hamisított, vagy csempészett cigaretta elfogásának is rekord gyárt éltük meg idén. Tagállamok együttműködve tudtuk ezeket a szállítmányokat megfogni. Ukrajnát említették, az Olafnak van egy kapcsolattartó irodája Ukrajnában, Pekingben is van egy ilyen frissen nyílt hivatalunk, úgyhogy nemzetközi a működésünk ilyen értelemben, mint mondottam, nagy figyelemmel hallgattam meg a többi felvetést, a többi bizottsági DG-vel kell majd egyeztetnünk ezek rendezésében. Köszönöm pótkérdés Olc úr részéről. Köszönöm. Érdeklődéssel hallottam azt, hogy nem minden probléma, amelyben, amely felmerült ebben az érdekes vitában, nem mindegyiket követi úton az Olaf. Érdekes kérdés ez, mert a makrofinanszírozási téma nagy súlyú, tehát ha az Olaf Kievben működtet egy irodát, megnyugtató olyan a helyzet? Vagy tényszerűen meg tudná állapítani, erősíteni, hogy minden a makrofinanszírozási segélyben adott pénz megfelelően kerül felhasználásra Ukrajnában? Ezt meg tudná itt erősíteni? Azon céloknak megfelelően, amelyek ugyan elég közösen kerültek meghatározásra, mégis valamiféle célok, és fontos volna az ukrajnai eset tanulság azért is, mert más államoknak is jutatunk ilyen makrofinanciális támogatásokat. I must Be kell vallanom, hogy az ottani hivatal létoka a cigarettacsempészés volt, mert ez egy forró területe ennek a tevékenységnek. Ám hogyha a pénzügyi érdekek védelmének kérdése felmerül, akkor azt megvizsgáljuk nem tudom arra, nem tudok kívül választ adni, hogy vajon megfelelően költik el ezeket a pénzeszközöket, a céloknak megfelelően, de bármilyen vád, ha felmerül, azokat e vádakat megvizsgáljuk. Ennyit tudok itt mondani erről. Köszönöm. A DG Trade itt van, hozzátenne valamit? Nem. Akkor visszaadom a szót a jelentőstevőnek. Yes, very briefly. Ezt nagyon röviden csak. Nagyon ö, ö, jogos aggályok fogalmazódtak meg. Lejegyeztem résztesen őket, a javaslatokat, kérdéseket is. Várom a további vitát, hogy a vitát még mélyebb mederbe tereljük. Köszönöm! A módosítók benyújtásának határideje Mikrofon nélkül, mondta az előadó. Délben lesz. A szakbizottságban december 1-én kerül szavazásra a dolog. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk az ötös számú, de emlékeznek, csereberéltünk. A volt 8-as pont lett az ötös pont, végrehajtási felülvizsgálat, vagy áttekintése az EU közép-ázsiai stratégiának, amely 2007-ben került elfogadásra, rendszeresen frissítettük, most erről kell eszmét cserélnünk. Megadom a szót Borelli úrnak, a jelentéstevőnek. Köszönöm a szót, elnök úr, és főleg köszönet a titkársági kollégáknak, hogy előrehozták ezt a napi rendi pontot, így utána az elnökök értekezetén is részt vehetek, úgyhogy még egyszer köszönöm. Tehát az a téma és az a jelentés, amiről szó van most, stratégiai jellegű területet érint, és már az AFET is foglalkozott vele. Főleg kereskedelmi szempontból el fogom magyarázni, hogy miért. Az Európai Uniós stratégia a közép-ázsiai országokkal, amelyet először 2007-ben fogadtak el, volt az alapja a gazdasági együttműködés a megerősített formájának, ami jelentős növekedést eredményezett. A bizottság 2015 januári jelentése fontos adatokat mutat ebből a szempontból. A 2013-15 éves két éves időszakban a kereskedelmi volumen 8%-kal növekedett az Európai Unió és Közép-Euró között. Egyedül Kazasztánban, ahol megerősített partnerségi és együttműködési kapcsolatok élnek, 88%-ban részesülnek ebből. Ez 31 milliárd eurónak felel meg Kirgisztán, Tajikisztán és Üzbegisztán vonatkozásában szintén megszülettek a partneri és együttműködési megállapodások. Türkmenisztánnal azonban még csak idegenes módon. Nagyon fontos ez a VTO szempontjából. Gyakorlatilag Kirgizisztán 1998 óta, Tajikisztán 2013 óta, Kazaksztán pedig csak rövid ideje tagja a WTO-nak. Üzbegisztán és Türkmenisztán már nyilván régebb óta tartozik a WTO-hoz. A fejlődés feltételei a vállalkozás szempontjából változóak. Ebben az érségben Kazasztán kivételével a kedvezményezett általános elvét élvezik az EU-ból. Ez azt jelenti, hogy a tarifák az export szempontjából alacsonyabbak. Nagyon fontos a makrofinanciális támogatás. Kirgizisztán 2014-15 között 30, 30 millió eurót kapott erre az időszakra. Közép-Ázsia ma rendkívül fontos földrajzi terület, több gazdasági és földrajzi érdek szempontjából. Nagyon fontos tehát odafigyelni erre a területre. Szinergiákra van szükség, és oda kell figyelni egyéb területekre is Kína szempontjából, hiszen rendkívül fontos kezdeményezések indultak innen, például a transzszibériai hálózat vonatkozásából. Aztán ez gyakorlatilag 2 milliárd dollár volt 2000-ben, 50 milliárd 2013-ban. Ez volt a kereskedelmi kapcsolatok mérlege Kína és az öt ázsiai, közép-ázsiai ország között. Oroszország is rendkívül fontos ebből a szempontból, főleg a pénzügyi válság miatt integrációt céloztak meg ebből a szempontból, az együttműködés javítása szempontjából, az élelmiszer, az energia, a pénzügy, illetve a közlekedés biztonsága szempontjából. Úgy tűnik azonban, hogy amíg Európa az Ukrajnában kialakult válsággal szemben humanitárius szükséghelyzetet állapított meg, a, ezek az országok másképp értékelték a területét. Geopolitikai szempontból, illetve gazdasági szempontból nagyon sok változást tapasztaltunk 2007-ben. Nagyon fontos a kereskedelem, a beruházások, az energia, a közlekedés. Az első eszmecserére való tekintettel a következőket szeretném elmondani. Először is konszolidálni kell a kapcsolatainkat ezen a területen, meg kell erősíteni Kirgizisztánnal, Tajikisztánnal, Üzbegisztánnal és természetesen Kazaksztán is. Nyilván minden egyes országnak sajátos helyzete van ebből a szempontból. Aztán, ami a regionális integráció megerősítést illeti, az Európai Uniónak is fontos a szerepe. Egyrészt például a közlekedés szempontjából, főleg a vidéki területeken nagyon fontos, hogy a bizalomépítés folyamata beinduljon a különböző államokkal ebben a régióban. A jelenlegi feszültségeket ugyanis enyhíteni kell. Ott van az energia területe. Nagyon fontos az energiabiztonság az Európai Unióban, ez prioritás a különböző energiaforrások diverzifikációja szempontjából. Ugyanakkor ott van Irán, a különböző foszilis energiaforrások és a gáz rendkívül fontos forrása. Nagyon fontos tehát odafigyelni erre a területre, és el kellene gondolkodni azokon a lehetőségeken is, amelyek a bilaterális kereskedelmi kapcsolatokat célozzák meg az európai vállalkozók jelenlétének lehetővé tétele jó lenne, fel kell venni a harcot a korrupcióval szemben, a, csökkenteni a bürokráciát, védeni a külföldi befektetőket. Az Európai Uniónak nyilván olyan kezdeményezéseket kellene támogatni, amelyek a demokrácia, a stabilitás, a béke építését célozzák meg, azonban más gazdasági kezdeményezésekre is oda kell figyelni más országok részéről. Az Európai Unió ereje abban rejlik, hogy partnerként léphet fel nem imperialistaként jelenik meg Közép-Ázsia országaiban. Nagyon fontos odafigyelni Azerbajdzsánra, Kínára, Oroszországra, Iránra. Végül annyit szeretnék még elmondani, hogy pontos és egyértelmű jelentésre van szükség annak érdekében, hogy Közép-Ázsiával kapcsolatban az Európai Unió felépését tisztázunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Lenzbergis úr adó nincs itt. A néppárt részéről valaki? Nem? Akkor Aréna asszony. Köszönöm a szót, elnök úr, köszönet az előadónak a beszámolóért. Rámutat arra, hogy közép-ázsia stratégiai jellegű terület Európa számára. Ezt mindannyian megértettük, elismerjük nem csak lehetőség gazdasági és kereskedelmi szempontból, hanem ugyanakkor óriási kihívás is szociális, politikai és emberjogi szempontból. Az a központi stratégia, amelyet felülvizsgáltak, lehetőség kell, hogy legyen, hogy gazdasági eszközeinket és partneri kereske, kapcsolatainkat megerősítsük ezen partnerországokkal. Láttuk, hogy Uzbekisztán a gyermekmunka ellen milyen eredményeket ért el, annak ellenére, hogy a textil témában a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel milyen tárgyalásokat folytatunk. Pillanatnyilag azokat a lehetőségeket vizsgáljuk, hogy Kirgizisztánnal kapcsolatban tudjunk megfelelően eljárni, de figyelembe kell vennünk a kirgizi társadalom kéréseit. Kirgizisztánban sajnos továbbra is elterjedt a kínzás, annak ellenére, hogy ennek elkerülés érdekében egy nemzeti központ is létrejött, és a más teljesen embertelen fellépéssel szemben. A társulási szabadság is fenyegetett helyzetbe került, fel kell lépnünk itt is. 2015. júniusában a tanács megerősítette Közép-Ázsiával az Európai Uniós kapcsolatokat, a biztonság, a stabilitás terén való együttműködés terén is, beleértve a természeti források, természeti kell való gazdálkodás területét is. Nagyon fontos, hogy az emberi jogok és az alapjogok szempontjából is megfelelő legyen a kapcsolat ezekkel az országokkal. Köszönöm, elnök, köszönöm. Stabati úr nincs itt, Lunc úr. Szabadi úr nem tudott itt lenni, ezért megkérte, hogy adjam át az üzenetét. Az ICR e Közép-Ázsián stratégiai fontosságú régiónak tartja, ezért támogatjuk az energia és kereskedelmi kapcsolatokat a régióval. A stratégia átvizsgálása és módosítása figyelembe kell, hogy vegye, hogy az öt közép országban mekkora társadalmi változások történtek, és támogatnia kell a regionális programokat azért, hogy ne kelljen mindig bevonni mind az öt országot, hanem Afganisztán, Irán, Mongólia is részt vehessenek ebben a munkában önállóan. Ezen kívül a szinergiát és a következetességet erősíteni kell, a következő szakaszban a beruházási bank bevonásával. Az EU-s alapok teljesítmény alapon és kritériumok teljesítésén kell, hogy alapuljanak, és a jó irányítás és az átláthatóság az állami pénzek átlátható alkalmazása alapvető fontosságú, és támogatnunk kell az érintett országokat a korrupció elleni harcban. A demokratikus átalakulás például, ezt kellene, hogy segítsük az emberi jogokról szóló vitákkal és a jogállamiságról szóló vitákkal. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Takula úr, az előbb láttam. Köszönöm. Akkor Takula úr nevében szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy az EU felismerje azt, hogy Közép-Ázsiában másoknak is vannak érdekei, Oroszországnak és Kínának is. Kirgizisztánban jártam nem régen választás megfigyelőként. Democracy and uh, uh what it could mean for Um, broader sense of development. És nagyon fontos, hogy ne csak a gazdasági fejleményeket, hanem a társadalmi fejleményeket, a korrupció elleni harcot, az alapvető jogok betartatását is figyelembe vegyük. Én úgy gondolom, hogy egy olyan időszak végén járunk, ahol Európa nagyon magába fordult. Fontos lenne, hogy most globális szinten is képviseltessük magunkat, és ne csak a lehetőségeket vegyük figyelembe, hogy ezek mennyire segítenek minket, hanem azt is észrevegyük, hogyha nem cselekszünk, ha nem töltjük be a mások által hagyott űrt, annak nagyon nagy következményei lesznek. Ezért aztán én támogatom a közép-ázsiai megközelítésünket, és a raportőr támogató munkájában. Elnök? Köszönöm szépen, Scholz úr! Köszönöm szépen! Én is nagyon sajnálom, hogy az árnyék előadónk nem tud itt lenni. Én minden kollégával értek. Közép-Ázsia nagyon fontos régió, de hogyha globális összefüggésekről, globális értékhálózatokról beszélünk, akkor beszélnünk kell arról is, hogy hatalmas nyersanyagforrások rejlenek itt, amelyek talán még rejtegetnek a tárgyaló felek, de nyílt kártyákkal kell játszani nem sokára, úgyhogy nagyon figyelnünk kell arra, hogy mit tesznek a transnacionális cégek, különösen a nyersanyag kitermelés területén, és hogy ennek milyen hatása van az emberek mindennapi életére. Ha megnézzük ezt a régiót, akkor látjuk, hogy az értékek és a gyakorlatok fejlődnek, de még a legfejlettebb országban is vannak tennivalók. Azt hiszem, hogy ezt meg kell, hogy értsük ahhoz, hogy értsük, hogy miféle piacok ezek, és új stratégiát kell kidolgoznunk, Közép-Ázsiára. Egy partnerséget, egy egyenlőségen alapuló partnerséget, amely lehetővé teszi a fenntartható fejlődést. És figyelnünk kell, hogy Kína, a fák és Amerika milyen lépéseket tesznek ebben a régióban. Ez nagyon fontos, hogy ez ne csak a szomszédos államok közötti ütköző zónává váljon, hanem egy olyan stratégiánk legyen, amely nagyon nyitott, nagyon transzparens, pontosan azért, hogy az érintett emberek életét segítsük. A jó kormányzat, demokratizálás, emberi jogok, és az említett benchmarkok, a kritériumok figyelembevétele. Köszönöm, Keller asszony. Köszönöm. Klaus Buchner, a mi árnyék előadónk a következőt kérte meg, hogy adjam át. Az AFET raportőrrel egyetértünk. Erősíteni kell az együttműködést, de az egyenlő értékek alapján a jogállamiság és az emberi jogok védelme nagyon fontos, ezt már mondtuk 2007-ben is. Aztán, mivel erősödött a gazdasági koordináció, például Kazasztánnal kötött társulási szerződésnek van egy hatalmas része, ami a kereskedelemről szól, de amikor a demokratikus értékekről van szó, emberi jogi értékekről, akkor ott azon a téren romlott a helyzet. Ezt figyelembe kell vennünk. Különösen azokkal az országokkal, ahol van partnerségi megállapodás, nagyon fontos lenne, hogy konkrét emberi jogi monitorozó tevékenységet folytassunk, nehogy a felfüggesztési mechanizmust kelljen alkalmazni. És tényleg következetesnek kell lennünk. Ez nagyon fontos az Üzbegisztánnal aláírt textiljegyzőkönyvet illetően. Elnök, köszönöm Ferron úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm a szót, elnök úr. Egyszerűen csak egyetértek kollégáim véleményével, abban, hogy nagy külpolitikára és gazdasági támogatásra van szükség Közép-Ázsiában. Én azt mondanám, hogy tényleg stratégiai jellegű területről, régióról van szó, de aggaszt az is, amit az Európai Unió tesz Oroszországgal szemben szerintem támogatni kellene ezt a nagy államot is, és nem szemben állni vele. Ez a régió is stratégiai jellegű, és az Európai Uniónak úgy gondolom úgy kellene eljárnia, hogy jobb együttműködés legyen a volt orosz köztársaságokkal. Aztán még egy gondolat a gazdasági fejlődésről Közép-Ázsiában azt hiszem, hogy ezeknek a nemzeteknek nem morális leckét kellene feladni. Az LGBT jogok védelme, az emberi jogok kérdése terén ezekkel az országokkal mindenképpen egy nevezőre kellene jutni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Thank you, Mr. Chair. Uh, I'll try to be brief. Köszönöm. Megpróbálunk röviden hozzászólni. With these five countries specific. Csak ismertetném az öt országgal kialakított kapcsolatainkat és a specifikumokat, illetve a Kínával kialakított kapcsolatot. Kazasztán. Tudják, hogy nagyon jó a kereskedelmes beruházási egyezményünk, az elmúlt 15 évben sokat fejlődött a kapcsolatunk. Borelli úr említette, hogy a kereskedelem a régióban 88%-a az kazasztáni kereskedelem, főleg szén, hidrogén termékeket illetően. Aztán Kazasztán nem sokára csatlakozik a WTO-hoz, aztán a kétoldalú EPCA egyezményt, valószínűleg a következő hetekben aláírjuk, ez fontos, és reméljük, hogy mind a WTO kötelezettségek, mind a megerősített partnerségi együttműködés kitételeit alkalmazzák. Üzbegisztán. A textiljegyzőkönyvről szó esett már itt az intában. Láttuk, hogy a parlament, a bizottság és a külügyi szolgálat nagyon jól működnek együtt, és Uzbekisztánban ezért javult a helyzet. Ezt figyelembe kell vennünk. Figyeljük a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO jelentését, az idei aratásról. Reméljük, hogy ezt a jelentést nem sékára megkapjuk. Aztán Üzbegisztánt illetően, hát ez a legnagyobb ország, a legnépesebb ország a régióban, és a technológiai transfer és a beruházás nagyon érdekli őket csak hát a valuta átváltási árfolyamok azok nagy visszatartói az együttműködésnek. Türkmenisztán nagyon nagy a potenciál a szénhidrogén tartalékaik miatt. Egy több oldalú tárgyalási folyamatot kezdtünk velük nyáron kezdtük ezt. Bevontuk Azerbajdzsánt, Grúziát, Törökországot és Türkmenisztánt is. Tehát jó irányba haladnak a dolgok. Kirgizisztán. Közép, alacsony bevételű ország. Az Eurázsiai közösséghez most csatlakoztak, a WTO-ban régóta tagok és nem sokára a többi régióbeli ország is csatlakozik a WTO-hoz. Erre az országra nagyon jellemző, hogy nagyon nagy a kereskedelmi volumenük Kínával, és most nagyon problémás ez a helyzet, és Jelenleg megpróbálják kirgiz eredetű termékekkel felfejleszteni a kereskedelmet. Aztán Tajikisztán, mivel még nem feltártak a szénhidrogén készletek, nagyon nagy a potenciál, de nagyon nehéz itt a beruházóknak védelmet biztosítani, és nagyon nehéz felfedezni ezeket a rejtett tartalékokat, és nyilván a nagyvállalatokat nagyon érdekli ez a rejtett készlet. Kína és Oroszország nagyon más és más a hozzáállásuk. Kínával szorosan együttműködünk, hogy szinergiákat dolgozzunk ki a régióban. Június 29-én az EU-Kína csúcson a Sejem út és a Juncker terv, illetve a TEN hálózat összekapcsolását vitattuk meg end of September this year, uh, an MOU was signed between China's national... Egy Memorandum of Understanding-et írtunk alá a DG Move bevonásával. Ez a párbeszéd egyébként Pekingben történt. Kidolgoztuk ennek a hálózatnak, ennek a platformnak a részleteit, és 2016-ban lesz a platform képviselőinek első találkozó, tehát a gyakorlati megközelítést alkalmazzuk, ami Oroszországot illeti. Nyilván tudják, hogy ez nem olyan egyszerű kérdés. Az eurázsiai gazdasági integrációt még mindig képviselik. 2010-ben kezdték ezt a munkát. Aztán májusban tavaly írtak alá erről a, az egyezményt. Általában a regionális integráció egy olyan ö, törekvés, amit ö, támogat az EU, amíg a szuverén döntéseket és a VTO-s kötelezettségeket tiszteletben tartják az érintettek. Az általában véve mi a régió perspektívája, Nyilván tudjuk a beruházási klímát, a jelenlegi helyzetet, ezek mindig témák a rendszeres találkozókon. Nagyon jó az együttműködésünk a külügyi szolgálattal ezügyben, és Üzbegisztán esetében is realizáltuk, hogy Minél jobban bevonjuk őket, annál nagyobb nyomást gyakorolhatunk rájuk, és annál nagyobb hatással lehetünk rájuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. A raportőr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék minden kollégának köszöntet mondani a megjegyzésekért és a bizottságnak a konklúziókért. Én azt mondanám, hogy nincsenek olyan messze az álláspontjaink, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban is rendkívül pozitívan fogunk tudni együttműködni ebben a témában és jelentés területén. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje 28-a. Összekevertem a fordításokével. De a lényeg az, hogy november 19-én vitatjuk meg, és a módosítók benyújtásának határideje november 24-e. Köszönöm. Hatos napi rendi pont következik. Az átláthatóság számon kérhetőség az EU intézmények munkájában úgy döntöttük, hogy az AFKO saját kezdeményes jelentéséhez egy véleményt formálunk, és én írtam ezt. Itt a kereskedelmi politika hátterében egyfajta bizalomvesztés állapítható meg, és ez érinti az intézmények munkáját, illetve azokat optimálni kell ennek fényében. És itt felmerül a kommunikáció. A döntések, illetve a végrehajtás lefolyására vonatkozó kommunikáció központi fontosságú, hogy a civil társadalom követni tudja, hogy milyen célok, milyen feltételek mellett működünk. Ez az elv mind különféle intézkedésekre vonatkozóan kell, hogy érvényesüljön, és azokban kell gyökerezzem. A, ez minden EU intézmény feladata szerintem, hogy egy észszerű együttműködést szervezzem meg a civil szervezetekkel és a társadalommal, és ez igaz a, társ, a tagállamokra is. Az átláthatóság a tagállamokra is érvényes kell legyen. Például a mandátum, a meghatalmazások publikálásakor látjuk, hogy a tagállamok blokkolják a tárgyalási meghatalmazás közzétételét, úgyhogy a bizalom, az átláthatóság, a kommunikáció erősítése nem csak az EU intézmények feladata, hanem bizony feladatokat ró a tagállamokra is, nem szabad erről megfeledkezni. Ennyiben, tehát világosan ki kell mondanunk, hogy minden a kereskedelmi politikát illető, annak menetét és alakítását illető információt, a döntések hátterét illető információt is beleértve meg az elsődleges, másodlagos jogszabályok végrehajtását illető információt is nyilvánossá kell tennünk. Ehhez pedig bizonyal szükség van az intézményközi együttműködés módosítására is. Van ugye egy intézményközi megállapodásunk az Európai Bizottsággal, amely éppen most van átalakulóban, és egyes elemei ben szerepelni kell az, hogy kereskedelmi megalapodás nem léphet életbe addig, amíg az Európai Parlament nem értett ezzel egyet, tehát előzetes hatályba lépés tehát a napirend a végrehajtás lépései illetően részletes egyeztetésre van szükség az intézmények között, és a tagáll- az Európai Parlament rendelkezésre is kell bocsátani ezt, és a felülvizsgálati záradék felhasználását is, meg a vonatkozó módosításokat illetően is igaz ez a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozóan, és a mellékletek vonatkozó eljárás is úgy kell szabályozásra kerüljön, hogy a demokratikus ellenőrzés bizony biztosítható legyen a jövőben is. Az új kereskedelmi stratégiában az Európai Bizottság a kereskedelmi tárgyalások való mandátumok átláthatóságát illetően úgy döntött, hogy minden mandátumot nyilvánossá tesz. Ezt üdvözöljük, de hát megint csak a tagállamokat kell arra felhívjuk, hogy ne csak a stratégiát, ne csak az intézményeket kötelezze a stratégia, hanem a tagállamok is vállalják ebből rájuk és ő kötelezettségeiket. Az Európai Bizottság és a Parlament közötti megállapodást átdolgozása tárgyában azt is mondhatjuk, hogy ennek fényében el kell gondolkoznunk a parlament és a tanács közötti egyezmény átírásának jövőbeli lehetőségére is, hogy ezek a pontok ott is megvalósuljanak. Az is világos, hogy az a törekvés, amely az átláthatóságra irányul, az új Európai Bizottságban tekintettel például a dokumentumok hozzáférhetésének biztosításához, meg a nyilvánosság szerepének növeléséhez fontos téma. Jól tudjuk, hogy a TTIP január 1-től lehetővé teszi a weboldalon a hozzáférhetőség biztosítását az egyes alapdokumentumokhoz. Lehet például javítani ezt a munkát is. Például az egyes tárgyalási fordulók jegyzőkönyveinek tartalmát is nyilvánossá lehetne tenni, felhasználva ezt a weboldalon levő platformot. Ami pedig a parlamentet illeti, Már az ülés elején elmondhattam azt, hogy egy nagyon fontos lépés már végrehajtásra került. Annyiban, hogy minden európai parlamenti képviselő hozzáfér a korlátozott hozzáférésű dokumentumokhoz az új TTIP SharePoint alkalmazás révén, amely a mi szakbizottságunk weboldalán működő kapu, január 1-től 28 képviselő fér hozzá ezekhez, tehát a szakbizottság tagjai, ami arra törekszünk, hogy minden képviselő előbb-utóbb olvashassa ezeket. Tehát korlátozott azon képviselők száma, akik hozzáférnek a korlátozott hozzáférés tökökhez, ám a következőkben, a következő napokban a konszolidált szövegekhez való hozzáférés szabályai is átírásra kerülnek. Ilyen értelemben az átláthatóság növekedni fog. Ez nagyon nagy előrelépés, különösen összevetve ami ebben a szomorú, hogy ilyen sokáig tartott. Amikor Cecilia Malmström kinevezése került az új bizottságban, 2014. októberben akkor indultak az erre vonatkozó tárgyalások, most meg már 2010. októberre van, tehát azért itt végig gondolni a belső folyamatok lassúságának okait, hiszen a megállapodás éppen az intézményközi együttműködés átláthatósága tárgyában kell, hogy gyorsabbá tegye ezeket a folyamatokat. Tehát, hogyha a kollégák számára a tárgyalások menetre vonatkozó dokumentumok átláthatóságát növelni szeretnék, akkor mindig felmerül a háttérben a kérdés, hogy mennyire lehetnek nyilvánosát tenni ezeket a dokumentumokat, és mi a helyzet a titkosítási osztályozással. Az Európai Bíróság ítélete alapján az osztályozás kritériumait meg kell állapítani, és itt az EU intézmények kell, hogy felülvizsgálják ezt, hogy legitim módon lehessen meghatározni az egyes osztályozási ö, fokozatok átláthatóságra vonatkozó szabályainak meghatározását, és ami a nyilvánosság hozzáférése megkérdését illeti, ezt is szem előtt kell tartanunk, mert éppen az intézményközi megállapodásunk alapján, amelyet az Európai Bizottsággal kötöttünk, itt egy kisebb hozzáférés biztosítató, mint amit a nyilvánosság a az új szabályozás révén elvárhatna. Eingebracht werden und auch die tehát az osztályozási kritériumok átlátható megszervezése is feladatunk. Az Európai Ombudsman, vagy Ombuds asszony egy ajánlást fogalmazott meg 2005. júliusában még, a tárgyalási dokumentumok hozzáférését illetően. Ebben úgy hiszem minden európai intézmény érintett, és végre is kell hajtsa ezeket az ajánlásokat. Ez persze nem csak a TTIP-re érvényes szerintem, hanem minden kereskedelmi megállapodás tárgyalására. Ezen túlmenően különös tekintettel arra a vitára, amely a TTIP összefüggésében folyik, ki, kivel tárgyal, ki kire van, mire van befolyással. Nos, erről egy olyan lábnyom megoldáson is el kéne gondolkoznunk. Cecilia Malmström ezzel már foglalkozott a saját ö, megbeszélései során. A jogalkotási folyamatban megfelelő irányba tett lépéseket kell folytatni, ezeket kiegészítve, és az átláthatóság regiszter kötelező alkalmazása szerintem a parlament érdeke, és ez nyilvánvaló. Ezek volnának a javaslataim mindehez, és most pedig az árnyék aleadóknak adom meg a szót. Óvat hogy nincs itt. Valenza úr kére szót? Nem. Kempel úr sincs itt. Akkor Deszánész asszony a itt. Marie Klib. Thank you. Uh, sorry to... Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy csak én beszélek a frakcióm részéről. Mi egyetértünk ezzel a véleménytervezettel, tetszik nekünk, nagyon egyértelmű most már, hogy a kereskedelmi politika elvárásai változnak. Egyre inkább nagy viták folynak erről a területről, és épp ezért jobban be kell vonnunk a nagy közönséget. Láttuk a TTIP vitát, de hát ez sok minden másra is igaz lehetne és nem csak az információhoz való hozzáférésről van szó, hanem arról is, hogy az emberek szeretnék hallatni a hangokat. Ez két külön dolog. Amit itt átláthatóságnak nevezünk, ez azt jelenti, hogy szeretnék, hogyha részt vehetnének az emberek ebben a folyamatban. A TTIP eddig a legátláthatóbb kereskedelmi tárgyalási folyamat. Ha teljesülnek azok a kívánságok, amiket összefoglaltunk egy listán. De az átláthatósági kritériumok ne csak a TTIP tárgyalásokra vonatkozzanak, hanem más tárgyalásokra is. Ahogy ezt az új kereskedelmi stratégia is magában foglalja. Egyértelmű, hogy az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia, de ez csak a tárgyaló partnereinkkel karoltva tehetjük meg. Realistának kell lennünk. Az elvárásainkat illetően nem lehetünk csak mi az átláthatóak, a tárgyaló partnernek is annak kell lennie, mert különben negatív hatása lesz a tárgyalásra. Um, It's also clear that uh, the member states have to Egyértelmű, hogy a tagállamoknak is ezt az utat kell követnie, ez a folyamat legitimitásának része. A dokumentumokat illetően nagy a zavar, nem mindenki fér hozzá mindenhez, itt a tagállamoknak hallatniuk kell a hangjukat, hogy ezt megoldják ezt a problémát. Aztán érintettek és állampolgárok bevonása. Ez nem csak a dokumentumokhoz való hozzáférésről szól, hanem olyan viták megszervezésére, ahol részt vehetnek az állampolgárok, nem csak rájuk kell ömlesztenünk az információt. És végül az átláthatóságot illetően ez nem lehet egy egyoldalú dolog, a jelentésnek jók a javaslatai, és szeretném hangsúlyozni, hogy a frakciónk részéről az átláthatósági ügyeket illetően még a bírósághoz is fordultunk, és egyet már meg is nyertünk ez ügyben. Mindent biztosítanunk kell, hogy a prioritásaink és intézkedési tervünk realisztikus maradjon, és megfeleljen annak, hogy ez a parlament mit szeretne. A legitimitás biztosítása a saját állampolgáraink érdekében nagyon fontos. Elnök, köszönöm, Mariké. Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadónak is. Én úgy gondolom, hogy jelenleg az egyik legfontosabb alapkérdése foglalkozunk, ami most a tagállamokat foglalkoztatja, ez pedig a kereskedelemmel kapcsolatos politika. Nagyon örülök, hogy a vezető szakbizottság tagjai is itt vannak. Ez nagyon fontos, hogy az illetékes szakbizottsággal karöltve dolgozzunk, és az átláthatóság illetve a munkamódszert illetően válaszokat kapjunk. Én azt mondanám kiegészítésképpen, amit te magad a nagyon jó jelentésedben megemlítettél, és amit már is említett, a szavahihetőség, a hitelesség kérdése hogy miről szól ez a kereskedelmi tevékenység. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok megértsék. A kereskedelem az nem csak szolgáltatásokról van szó, profit termelés érdekében, hanem az állampolgárok javát szolgálja a kereskedelem. Ezért aztán nagyon fontos, hogy milyen szabályok, milyen cél érdekében kerülnek alkalmazásra. Tehát ki kell bővíteni a vitát. Aztán én meg szeretném említeni, hogy a tanácstól azt várjuk, mert nagyon összetett ez a folyamat, és ezért nagyon nagy figyelmet élvez az állampolgárok részéről, hogy vegye kezébe a dolgokat, és hozza tető alá velünk a tárgyalásokat a triológus keretében is. De ne csak szavakat kapjunk tőlük. Ezen kívül a partnerországok bevonása. Beszélhetünk a transzparenciáról, magunkról, de amikor a tárgyalásokon van a sor, és nem egyértelmű, hogy a másik oldalnak mi az álláspontja, akkor nem megyünk semmire. Úgyhogy tisztáznunk kell, elejétől fogva, hogy csak olyan partnerekkel kívánunk egyezményeket kötni, akik szintén nyitottak az átláthatóság elvére. Végül passiert eigentlich mit der Transparenz? Also was heißt Transparenz? Und Mi történik a transzparenciával? Mi a transzparencia? pont ezt említetted, ez nem csak átláthatóság, hanem kötelezettség is. Az átláthatóság alapfeltétele minden egyes sikeres kereskedelmi egyezménynek. Köszönöm, Keller asszony. Thanks as well. Köszönöm. Köszönöm a véleménytervezetet, általánosságban örülünk neki, csak egy dolgot mondanék el kiegészítésképpen. A tanácsa való intézményközi keret megállapodás. Talán meg tudnám magyarázni, hogy ez miért nincs benne. Aztán a konkrétumokat illetően. A véleményben úgy gondoljuk, hogy néha egy kicsit meg lehetne erősíteni a szövegezést, például az első bekezdésben, ahol az információ a kereskedelmi megállapot tárgyalásokról, amit közölnek a közvéleményen, ez talán nem elég konkrét, elég talán azt mondani a bizottságnak, hogy elegendő már a kommunikáció, és talán majd módosítókban konkrét szövegjavaslatunk is lesz. Akárcsak a második bekezdéssel kapcsolatban a provisional kezdődik, nem egészen az, amit mi szeretnénk, de nem tudjuk, hogy mi a helyzet ezekkel az ideiglenes megállapodásokkal. Ugye a parlament megszavazta, talán konkrétabban is lehetne fogalmazni. Ötödik bekezdés. Úgy gondoljuk, hogy nem csak a hatástanulmányokra kellene utalni, hanem a fenntartható hatástanulmányokra, mivel Most foglalkozunk éppen az erre vonatkozó kézikönyvvel, de sajnos a parlament a, a nyilvános konzultációban nem tudott részt venni. Aztán lesznek módosítóink a ö, vélemény nyilvánítók védelmét illetően a feltételek is nagyon fontosak, mindesetre nagyon köszönjük, lesznek módosítóink, köszönöm. Borelli. Köszönöm, Borelli úr, köszönöm, elnök úr. A ma vitatott dokumentum nagyon fontosan utal politikai felléptésünkre általánosabban minden Európai Uniós tevékenységre. Sőt, az egyik probléma, amit felvetnek állampolgáraink, az nehéz megérteni azt, hogy mit csinál az Európai Unió, miért döntünk úgy, ahogy döntünk, és milyen hatása van a kezdeményezéseinknek. Pontosan erről van most szó, az átláthatóságról, az integritásról, a felelősségről. Ezek sürgős szükségletek, hogy ennek a parlamentnek megfelelő szavahihetőséget adjon. Úgyhogy nagyon fontos közvetlenül bevonni az állampolgárokat. Vannak ilyen eszközök, amelyek a tevékenységünk átláthatóságát növelik. Ez még egyértelműbb kérés a mi szakbizottságunk felé, ahol mindig is nagyon nehezen tudnak hozzáférni a képviselők a tárgyalások alatt foly, folyó, a tárgyalások alatt lévő kereskedelmi megállapodásokat. Ott van a TTIP, ott sem elegendő az információ. Az átláthatóság nem csak, hogy a TTIP-re kell, hogy vonatkozzon, hanem a jövőbeli tárgyalásokra is. Remélem, hogy a vita főleg a titkosságot illetően, a jövőben az európai intézményeket arra ösztönzik, hogy átgondolják a publikációkra, dokumentumokra vonatkozó kérdéseket. Ez azért is fontos, mert itt az Európai Parlamentben közvetlenül választanak minket az állampolgárok. A, fontos tehát az állampolgárok, a választók számára az egészséges demokrácia, a részvételi demokrácia és a jól tájékoztatott demokratikus elvek vonatkozásában. Negyedik pont, a dokumentumok titkossága csak akkor megindokolható, hogyha jól megindokolt, csak adott esetben, és csak olyan dokumentumok vonatkozásában, amelyeknél tényleg szükség van erre. Hatodik, hetedik pont a lobbyról szól, itt jelentős átláthatóságra van szükség, hogy egyértelműen meghatározzuk azt, hogy ki milyen érdekek értelmében lép fel, milyen érdekcsoportok érdeklében. Ami az intézményeket illeti, nagyon fontos az információcsere a nagyobb átláthatóság érdekében, nagyon fontos ez a parlamenti rendszerekben, ez még akkor is igaz, mint ahogy az ötödik pontban is a hatástanulmányok ellenőrzéséről, megvizsgálásáról van szó. Ez nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk jövőbeli szándékairól értesüljünk, főleg amikor kereskedelmi megállapodások ellenőrzéséről van szó, amelyek a gazdasági területünkre itt az Európai Unióban nagy hatással vannak. Aztán a dokumentum nagyon jó kiinduló pont, hogy ezt a gondolkodást elkezdjük. Mint ahogy említettem, ez rendkívül fontos az európai Unió jövőbeli politikát illetően, legimitásunkat illetően, illetve döntéseink megindoklását terén. Köszönöm szépen. Parancsoljon! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Olyan témáról beszélünk, ami rendkívül fontos. Az Európai Unió nagyon sokat beszél az emberi jogokról. Azonban nem eléggé kommunikatív, ami az európai állampolgárokat illeti. A szakbizottságban nagyon sokat beszéltünk a TTIP-ről, a lobbyról, de nagyon keveset kommunikáltunk az állampolgárokkal. És az állampolgárok viszont egymás között vagy nemzeti, európai szintű petíciókban nyilvánulnak meg, vagy a képviselők segítségével, akik nagyon jól látják, hogy nincs megfelelő átláthatóság a bizottsági javaslatokban. Két példával szeretném illusztrálni, amit most mondtam. Először is a gyógyszerészeti ipar, rendkívül fontos most a lobbizás terén. 2014-ben 40 millió euróról van szó, és az Európai Föderációnál a gyógyszerészek területén 50 ülést tartott különböző európai ülés, európai intézménnyel. Ez azt mutatja, hogy ez a legfontosabb és kedvencebb fegyvere a lobbizás. Aztán Ukrajna. Ukrajna terén nagyon jól látjuk, hogy ami az emberi jogokat illeti és az átláthatóságot egyáltalán nem tartják tiszteletbe az elvárásokat, főleg azon a téren, hogy az európai forrásokat mire használták. Két intézkedésről van szó. Mindig az Európai Unió dönt, de nem föltétlenül bízik és biztosít átláthatóságot az állampolgárok számára. Köszönöm a szót, elnök úr. Hozzá szeretnék szólni ehhez a témához, mert rendkívül fontos vita ez a kereskedelmi politikát illetően. Azt hiszem az első megjegyzése a véleménytervezetben teljesen jogos, az átláthatóság kulcsfontosság, hogy visszanyerjük a közvélemény bizalmát az európai politikákban. Ezért aztán konkrétabban kell előre lépnünk, de ugyanakkor ambíciózusoknak is, amelyre csak lehet, ugyanis a közvélemény bizalmat csak akkor tudjuk újra megnyerni, ha az általuk megfogalmazott aggályokat képviseljük, amiket nagyon sokszor hallok a választaimtól. Üdvözlöm az egyértelmű kritériumok kívánalmát, a dokumentumok titkosságát érten az elmúlt három hónap során, hogy ez minket hogyan érint, hogyan tudunk részt venni ilyen szinten a kereskedelmi tárgyalásokban. Két dolgot szeretnék kiemelni, amin szintén el kell gondolkodnunk. Szerintem az első a TTIP tárgyalásokra vonatkozik teljesen új struktúra val kellett szembenéznünk, ami a tanácsadó bizottságot illeti a bizottságnál, ahol a különböző civil társadalmi képviselőket össze akarták hozni. Meg, szeretnénk, meg kellene vizsgálnunk tehát a kapcsolatunkat ezzel a tanácsadó bizottsággal, mert a civil társadalom véleményét részletesen közlik a tárgyaló csapattal. Ez pedig a parlamenti munkát is érintheti jelentősen, úgyhogy a kérdés az, hogy hogyan kapcsolódunk a civil társadalomhoz, főleg elismervén azt a tényt, hogy a szociális partnereket is elismerik a szerződésekben, hogy joguk van konzultációt folytatni olyan kérdésekben, amelyek foglalkoztatásügyi területet érintenek, a szociális feltételeket mi a helyzet ezzel a kereskedelmi politika terén, ez is nagyon fontos. Végül pedig úgy gondolom, rendkívül fontos, hogy további információt kérjünk a mandátumokat, illetően tényleg jó lenne és üdvözlendő, ha a mandátumok nyilvánosan hozzáférhetők lennének, és fehéren-feketén megmutathatnánk az embereknek, hogy miről folyik a tárgyalás. Ami a mandátumok megfogalmazását illeti, talán nagyobb demokratikus ellenőrzésre lenne szükség, hogy a képviselők a végleges formáböltés előtt nagyobb teret kapjanak ez a tanácstól és a bizottságtól a kérés. Miért nem lehetne demokratikus ellenőrzés ezen a téren? Mert ez nagyon fontos főleg a tárgyalások elején, hogyha bizalmat akarunk gerjeszteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, most megadom. A jelentős tevenek Gigold úrnak a szót. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Először is köszönöm még egyszer, hogy az INTA is véleményt formál ebben a témában, ezt üdvözlöm. Mert ahogy több kollega elmondotta, kulcsfontosságú téma ez, az átláthatóság erősítésére ott, ahol a közvélemény aggályt fogalmaz meg. Szeretném hangsúlyozni néhány pontot ezen belül. Üdvözlök mindent, ami a tervezetben áll, és amire lehet építeni. Ahogy én látom, a parlament számára a kulcsfontosságú elem az, hogy a parlament konzisztens módon, sőt egyre hangosabban kéri az átláthatóságot, ám sajnos olyan partnereink vannak, akik nem veszik ezt ilyen komolyan. Felmerül a kérdés, mit tegyünk ebben a helyzetben, és ez az álláspontunkat is ö, körbejárja, és hogy az, hogy hogyan látnak bennünket az állampolgárok. Mindenek fényében nagyon üdvözlendő volna, hogyha az Önök Szakbizottság találna egy pozíciót a kérdés kezelésére. Nagyon érdekes javaslattal éltek, hogyha működne egy IIA, konkrétan a kereskedelmi politikára vonatkozóan, és ez teremtene a e kérdés megoldására. Hiszen az nem működik, hogy a parlament intézkedéseket kér, és ha nincs reagálás, vagy csak korlátozott reagálás van a tárgyalási pozíciók tekintetében, a TTIP tekintetében. Egyszerűen nincs lehetőségünk arra, hogy a közvélemény előtt nyissunk, mert a kereskedelmi partnerünk nem hajlandó több nyitottságra. És egyszerűen elfogadjuk ezt a helyzetet, és az Európai Bizottság és a tagállam is, tagállamok is tehát tartanak korlátokat, bár elmondható, hogy a bizottság sokkal rugalmasabb, mint a tagállamok. Tehát az Európai Parlament nem lehet hátrébb, mint bármely tagállami parlament ebben a tekintetben. Nagyon különös helyzet állt elő abban, hogy egyes tagállami parlamentek nagyobb dokumentum hozzáférés biztosítanak, mint mi tesszük. Ez a helyzet olyan, amelyet egy erős, erős európai parlament nem fogadhat el. Ezért tegyük ezt világossá. Ezen túl még azt szeretném hangsúlyozni, és az a jelentés fő részében is ott lesz, hogy amikor a jogalkotási lábnyomot megtervezzük, az Európai Bizottság könnyen tovább léphet, azt mondva, hogy Malmström asszony hatáskörében nem csak ő és a főigazgató kell, hogy publikálják a stakeholderek előtt ezeket az anyagokat, hanem a helyben dolgozók is elkezdhetik maguk nyilvános publikálni ezeket az anyagokat. Ezt a megfelelő bizottsági részlegekben hozott döntések, vagy mondjuk a kereskedelmi igazgató szintjén hozott döntés kell, hogy engedélyezze. Fontos volna ez, mert fontos közérdek fűződik ehhez. Tehát fontos volna ezeket az intézkedéseket számba venni, amikor a hangunkat hallgatjuk, hallatjuk, az én jelentésem ez egy szerény hozzájárulás, ám az igazi kérdés az, hogy a parlament miért engedi meg azt, hogy ezek a tárgyalások így folyjanak, míg az átláthatóságra, annak fokozására vonatkozó felhívás többször is elhangzott, és a dolgok nem úgy alakultak, ahogy mi akartuk. Most mindezek miatt várom az önök javaslatait, és köszönöm elnök úr a munkáját. Köszönöm. Most a bizottságnak adom meg a szó, Yes, thank you, Mr. Chairman, and thank you for your... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a véleményt is. Azt hiszem elmondhatom, hogy az alapvonalakban egyetértünk, és az átláthatóság az mindig is az egyik alapel volt a bizottságú stratégiai kommunikéjében, ezt két hete adtuk ki, magában foglalja, hogy az átláthatóságot fokozni kell, felszólítjuk a tanácsot, hogy a tárgyalási mandátumokat tegye nyilvánossá, és a tanácsnak kell döntést hozni, hiszen ők fogadják el a mandátumot, nem a bizottság. Aztán meg szeretnénk osztani a parlamenttel ha már megkaptuk ezeket a mandátumokat, a dokumentumok egy része bizalmas és limitált a hozzáférés, de szerintem ez nem akadályozza a munkát, de jó lenne, ha legalább a mandátumokhoz hozzáférhetne a parlament, és esetleg a nagy közönség is. Egyértelművé tettük azt is, hogy a szövegjavaslatokat minden kereskedelmi tárgyalásról nyilvánossá tesszük, nem csak a TTIP-ről. Persze azokat a részeket, amik specifikusan piaci hozzáférésre vonatkoznak, kihúzzuk, és megosztjuk a parlamenttel az információt, lesz rendszeres tárgyalások utáni kapcsolattartás és így minden egyes képviselő hozzájuthat a korlátozott hozzáférésű anyagokhoz, és nem csak a ttip kapcsolatban. Pascal Lamy mindig azt mondta, hogy az a nagy kihívás, hogy a legitimitás és a hatékonyság közti egyensúlyt kell megtalálni. Itt ez nagyon igaz. Az átláthatóság és a kereskedelmi érdekek egyensúlyát kell itt megteremteni. Az átláthatóság nem csak a legitimitást fokozza, hanem a hatékonyságot is. Mert nyilván, hogyha valami a bizalmatlanság légkörében születik, akkor annak kihatása van a tárgyalásokra. Ugyanakkor viszont meg kell érteni, hogy vannak olyan taktikai megfontolások bizonyos fázisokban, amik nem teszik lehetővé, hogy bizonyos, például piaci hozzáférésre vonatkozó dokumentumokat közzé tegyünk. Néha különböző országokkal, amikor tárgyalunk, nem segíteni elő a tárgyalást, hogyha az A ország tudja, hogy milyen vámtarifákat javaslunk a B ország esetében ezért aztán bizonyos dokumentumok azok bizalmasak maradnak. Bizonyos ideig persze. De a parlament de megosztjuk természetesen ezeket is, és hát akkor lehetővé teszi ez a parlament számára, hogy a vizsgálati kötelezettségüket teljesíthessék. Aztán a dokumentumokat illetően Bármely dokumentum, amit megosztunk a tagállamokkal, azt megosztjuk természetesen a parlamenttel, és ez nagyon fontos. Tudjuk, hogy bizonyos tagállamokban elég szabadon hozzáférhetők a képviselők számára a tárgyalóanyagok, de ezek a tagállamok sem kapnak több anyagot meg, mint az Európai Parlament. De van néhány tagállam, ahol könnyebben hozzáférhetnek a képviselők az anyagokhoz, mint itt. És hát pontosan erről folyik most Lange úrral és Malmström asszonyjal az egyeztetés. Valahogy meg kell egyeznünk ez ügyben. Hogy a nemzeti parlamentek között egyenlő feltételek valósuljanak meg. Aztán az információ SharePoint létrehozatala, hát ez az első kézzelfogható eredménye annak, hogy miről tárgyaltunk Lange úrral az elmúlt hónapban. És a bizalmas dokumentumokat illetően nagyon együtt kell működni az intézmények IT szolgáltatásainak, és hát ez nem egyszerű, ezt már tudjuk. Aztán Gigoldur munkadokumentuma. A TTIP-et illetve még mindig megjegyzi, hogy a képviselők nem jegyzetelhetenek a TTIP parlamenti olvasószobájában. Szerintem ez nem így van, a képviselők jegyzetelhetnek. A bizottságnál, az olvasószobában jegyzetelni lehet, tehát semmi oka annak, hogy a parlamentben miért ne lehetne jegyzetelni. Szerintem ez egy tényszerű hiba a dokumentumban. Aztán erőforrások amikor nyilvánossá tesszük a tárgyási dokumentumokat, akkor háttérinformációt is adunk, és olvasási segédletet is, annak érdekében, hogy könnyebben menjen a munka, de jó lenne, hogyha A parlament támogatta minket, amikor több erőforrást kérünk, hiszen így lehetünk hatékonyabbak. Én is azt hiszem, hogy ennél többet nem szeretnék mondani, és köszönöm a raportőrnek. Köszönöm szépen, és úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy az új bizottság a régihez képest teljes mértékben más attitűddel rendelkezik, és tiszteletben tartja a transzparencia elvét, a TTIP és más tárgyásokkal kapcsolatban. Majd számon is kérjük egyébként, hogy hogyan valósítják meg ezt a kezdeményezést, hogy nem megint egy évig tartson ez, hanem gyorsabban megvalósuljon. Az információ SharePoint az egy nagyon fontos elem minden kolléga számára. A bizalmas dokumentumokhoz való hozzáférés, illetve a konszolidált dokumentumokhoz való nagyon fontos. És amit Kikolt úr említett, hogy bizonyos nemzeti parlamentekben könnyebb hozzáférni ezekhez a dokumentumokhoz mindenki egyenlő módon, legitim elvetnek megfelelően férhessen hozzá ezekhez a dokumentumokhoz. Én remélem, hogy néhány nap múlva tényleg akkor alá is írhatjuk ezt az egyezményt. November 14, akkor van a szülinapom, úgyhogy megjegyeztem, hogy ez a határidő, akkor lehet hivatalosan aláírni a szerződés, és akkor feketén-fehére mindenki elolvashatja, hogy mi a szabály a képviselőkre, és természetesen a politikai frakciókra és a titkárságra nézve. Maritje és Gigolt és Helmut is említette, hogy a partnerek aspektusát jobban figyelembe kell venni. Ezt megint felírtam, és akkor az közé együttműködés a tanácsa, igen. A tanács eddig mindig elzárkozott, de ez alapvető fontosságú lenne, hogy együttműködjenek, hiszen lehet, hogy specifikus kereskedelmi egyezmények esetében újra és újra a tanácssal egyeztetni kell. Már ha másért nem, akkor a bizalom építése nevében, és hát természetesen a tanácsnak itt külön felelőssége van. Nagyon köszönöm szépen ezeket a kommentárokat, följegyeztük. A módosítók határideje november 23-a, déli 12 óra és aztán valószínűleg december 10-én szavazunk. Köszönöm szépen! A hetes pont következik a napi renden. Az AKC országokból származó termékek kérdése. A természetesen a piaci hozzáférést érkező termékek esetében. Commission proposal concerns a... Köszönöm. A bizottsági javaslat kodifikáció, illetve a 15-20 szóval rendelet 2007-ből, 28-as rendelet 2007-es újra dolgozása. Ez a jogi eszköz gyakorlatilag kvótamentes, vámmentes hozzáférést jelent ezen termékekre, ezekből az országokból az EU piacokra. Gazdasági partneri megállapodásra vonatkozik a WTO vonatkozásában az EU országokkal. Elfogadása óta kilencszer módosították már, a Lisszabon utáni módosítást is beleértve, illetve ezt követően voltak delegált jogi aktusok is, amiket elfogadtak. A cél az, hogy átlátható és olvasható legyen a piaci hozzáférési rendelet, így átláthatóbbá, világosabbá és egyszerűbbé téve az EU jogszabályokat. Az átdolgozás módszere két konkrét változás érdekében volt fontos – hogy az aktualizált szöveg a realitást tükrözze, ezek a negyedik és a 22. cikket érintik. A 22. cikkben a szerződés 134. cikkére utal, nevezetesen, hogy ezt törölni kellene, mivel ezt már eltörölték a Lisszaboni szerződésben. Ami a harmadik, negyedik cikkeket illeti, a bizottság javaslatra gondolok, a különböző hatáskörök delegálására utal. A bizottságnak olyan rendszert kellene létrehoznia, amelyek Dél-Afrikából származó termékekre vonatkoznak, ha a fejlesztési és együttműködési egyezményt a partneri megállapodások rendelkezései felülírják. Mivel a különböző regionális érintetekkel 2014. júliusában történt megállapodás, a jogi bizottság véleménye megerősíti, hogy ez a javaslat egyetemű kodifikáció, és csak a módosításokra szorítkozik. További késekedés nélkül tehát le kell zárni ezt a folyamatot. Javaslom, hogy a bizottság javaslatát további tárgyalások vagy módosítások nélkül fogadjuk el, és várom a kollégák megjegyzését. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm az ötöstek ember Reiner asszony. Euh, köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm euh, a részletes beszámolót. Tényleg euh, kodifikációról, átfogalmazásról van szó, hogy egységes szöveg jöjjön létre, átláthatóbb a partnerek számára. Lényeges módosítás nincs, csak esetleg a bizottság kerüljön fel olyan listára, amelyre ön is utalt ami a szocialistákat illeti, mi mindig is támogattuk, hogy kvóta nélkül, vám nélkül lehessen hozzáférni a fejlődő országok termékeinek az EU-s piacokhoz. Várva a hatályba lépést, függetlenül attól az állásponttól, amit a parlament fog kialakítani, Fontos tehát, hogy továbbra is nyitottak maradjanak piacaink ezen országokkal szemben, úgyhogy így nem látunk semmiféle problémát ezen a téren. Köszönöm szépen. Köszönöm, a konzervatívok nincsenek itt, Marika Frant. Ó, bocsánat. Ön szeretne mondani valamit? Nem. Jó. Helmut nincs már itt. Rendszer asszony. Köszönöm a szót, elnök úr. Van egy-két megjegyzésünk a, a tartalmat illetően. Ami az időzítéseket illeti, nyilván ez kritikus, mert lehet, hogy az afrikai országokban rosszabb lesz a helyzet, főleg a mezőgazdaság liberalizáltát illetően. Tehát ezt fenntartjuk, és szeretnénk további információt a végrehajtásról is. Köszönöm. Jan. Rendben, Janik. Janik, szeretném mondani valamit? Nem. Bigin asszony. Nincs már itt. Nincs. Ferran képviselő nincs itt. Akkor most az Európai Bizottságot illeti a szó. Posztema asszony. Thank you. Um, Köszönöm. Az EPA egységben vagyok osztályvezető helyettes. Szeretném megköszönni jelentéstevő munkáját, amely jelentésben öltött testet. Szeretném a hozzászólókatnak megköszönni, és szeretném a végrehajtási menetrendet kommentálni. Ahogy ez a gazdasági partneri egyezmények maguk, gondolom, amelyek 2014-ben tárgyaltak meg, Nyugat-Afrikában, Dél-Afrikában, és Afrika keleti részén. Nyugat-Afrikában még várjuk az aláírási folyamat lezárását, és a miniszterek tanácsától várjuk, hogy formálisan megtárgyalják az Európai Parlamenttel, miköz a késlekedés nélkül ennek részleteit. Nem tudjuk, hogy ez jövő héten, vagy jövő hónapban lesz, vagy egy kicsit később több idő kell talán hozzá. Ám Nyugat-Afrika bizonyan mondható az az EPA, amely a leginkább előre haladott állapotban van a menetrendet illetően. Afrika déli részre vonatkozóan a bizottság nagyon keményen dolgozik azon, hogy végre javaslat szülessen, és a tanács elé kerüljön az aláírás felhatalmazás ügyében, és az alkalmazhat hatály, alkalmazási hatály tekintetében, és a megszokott gyakorlatok alapján azonnal és egy az egyben tájékoztatjuk az Európai Parlamentet. Így lehet mélyíteni az eszmecserét majd. Reméljük, hogy ez a javaslat még az év vége előtt asztalra kerül. Ez a menetrend, amely alapján dolgozunk rajta. Az is arra is már remény, hogy a harmadik megállapodás amely az Európai Bizottság javaslata, és hasonló menetrend alapján ugye kis csúszásban lehet talán, de szintén a parlament elé kerül majd. Kicsit túl terheltük a, a fordítói szolgálatunkat, úgyhogy e, e, meg kell határozni, milyen menetrend szerint haladhatnak majd ezek a folyamatok, hogy időben lezárhatóak legyenek. Köszönöm, remélem megválaszoltam a kérdéseket. Köszönöm. Valenszó úr jelentéstevőként kívánja lezárni? Nem. Rendben. Akkor. Akkor tehát a módosítók benyújtásának határideje november 24-e és január 21-én lesz a plenáris vágyás. Akkor váltsunk vissza az ötös témára. Jelentés az Európai Beruházási Bankról. Emlékszünk rá, volt eszmecsere szeptember 22-én erről, a legutóbbi ülésünk pedig Ferenc Tolja is itt volt, ahol a bank stratégiáját beszéltük meg. Most még Zsadónak adom meg a szót, aki jelentős a témában. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Elég rövid leszek, mert alapvetően a dokumentum, amit minden kollega megkapott, eléggé hülyen tükrözi azt, amit mondtam, nyilvánvalóan az első alkalommal, illetve azokat a módosító indítványokat is, megjegyzéseket beleértve, amelyeket az árnyék jelentés készítők fogalmaztak meg. Nevezetesen a negyedik és ötödik bekezdésben látható mindaz, ami a KKV-kkal kapcsolatban kiegészítésképpen belekerült, beleértve Szikúr megjegyzését is, és úgy gondolom, hogy ha a beruházási bank alapvetően globális hiteleket nyújt azon bankoknak, amelyek aztán a KKV-kre kihathatnak. Tényleg el kell érnünk, hogy a KKV-k tényleg nagyon kedvezményes feltételekkel tehessék ezt, és hogy a prioritás a kkv kre vonatkozóan a közvetítő bankoknál is megjelenjen. Úgyhogy ezért hangsúlyoztuk ezt, és erősítettük meg ezt a pontot. Aztán nyilvánvalóan néhány napra, néhány hétre a Párizsi éghajlati konferenciától azt szeretnénk, hogyha az éghajlattal kapcsolatos pont is erőteljesen tükröződne, ezt rendszeresen megfogalmazta ez a parlament, a G20-ak Pittsburghi megállapodását követően, hogy a foszilis energiákat ne támogassa az állam tovább, és a, a parlamentnek ezt továbbra is erőteljesen képviselnie kell. A vicc kedvér, és biztos vagyok benne, hogy ez beentett is majd hozzászólásra ösztönzi, a beruházási bank egyébként finanszírozta Volkswagen-t 4,3 milliárd eurós nagyságrendben, 19 hitelt nyújtott az Európai Beruházási Bank, és ebből 14 a motorok hatékonyságára, a kibocsátások csökkentésére kellett, hogy fordítódjon a Volkswagennél. Tehát a parlamentünk felelőssége, és nem csak az intáé is egyértelmű, hogy biztosítsuk azt, hogy a nyújtott hitelek a megfogalmazott célokat támogatják, és nem csak az eddigi tevékenységet finanszírozzák. Ennyit szeretem volna elmondani, köszönöm szépen. Merci beaucoup. Ja, um, Mr. Lancer, Jude. Um, thanks very much. Köszönöm szépen. Janiknak köszönetet szeretnénk mondani a véleménytervezetért. Nagyon örülünk annak, hogy javasolták, hogy megvizsgálják az EBB tevékenységet a fenntartható fejlesztések területén. A második bekezdést illetően kicsit messzebb mutató megszövegezést szeretnénk. Kérhetnénk az EBB-től, hogy hatástanulmányt végezzenek, nem csak az emberi jogokról, hanem a munkáltatási körülményekről, a munkajogot illetően is. Aztán jó lenne, hogyha az újonnan elfogadott fenntartható fejlesztési célokkal összehangolnák ezt. Bizonyos lépések nagyon jók, például az éghajlatváltozással kapcsolatosak, de az EU-nak mindent meg kell tartani annak érdekében, hogy elérje az ENSZ eh, fenntartható fejlesztési céljait. Az egyik nagyon fontos kapcsolata a megfelelő munkáltatás, munkahelyteremtés és a fenntarthatóság a kereskedelem területén. Az árnyékelőadóknak egyeztetni kell az, elő, az árnyék előadókkal azzal, hogy a nem megújuló energiaforrások finanszírozásával mi történik. A klímaváltozás elleni harcban nagyon fontos, hogy kitűnjön a dokumentumból, hogy ez cél, ugyanakkor rugalmasak is maradjunk. Aztán a keleti partnerséget illetően még javaslatokat tennénk, mert az EBB ezen a területen különösen aktív. Ezt ki lehetne domborítani jobban, és aztán a KKV-k segítését illetően hát tükröznünk kellene, hogy mi milyen munkát végzünk ez ügyben, úgyhogy várom az árnyék előadókkal a vitát, Köszönöm a jelentést, és várom az együttműködést. Elnök? Zahradil úr? Nem. Maritja? Köszönöm. És Janiknak is köszönöm ezt a jelentéstervezetet, <clears throat> hiszen a nagyon fontos EPP-s kérdéseket lefedi, azon kívül az emberi jogokat, az éghajlat változás elleni harcot, a KKV-k, az átláthatóság kérdése mind benne van. Az EBB nagyon fontos, a kereskedelem, az infrastruktúra építés és a fejlődő gazdaságok és országok segítése területén. Ezért aztán az, hogy a segítési, könnyítési programokat támogatja az ebéd, ez nagyon fontos számunkra. Hát reméljük, hogy a vto nak a kereskedelmi könnyítési szerződései is figyelembe veszik. Az EPP szerepe alapvető az Ukrajnának nyújtott segítséget illetően, az agroélelmiszer, az infrastruktúra és a gázszolgáltatás területén. Az EU-nak így kell használnia a politikáit, a külpolitikában és az eszközeit, és így kell biztosítani azt, hogy koherensek és hatékonyak legyünk. Az LPP e nagyon jó partner ebben, 2014-ben az LPP majdnem 20 milliárd eurót szánt az éghajlattal kapcsolatos programokra. A fenntartható programok támogatása fontos, csak úgy, mint a magánfinanszírozás bevonása ezen a területen, annak érdekében, hogy a fenntartható fejlesztési célokat megvalósíthassuk. Várom az együttműködést, a frakcióm is. És mindent megteszünk, hogy a prioritásainkat az EBB kereskedelmi politikát területén nyilvánvalóvá tegyük. Köszönöm, Dartmus úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is. Én csalódott vagyok. Méghozzá azért, hogy a néppárt alig képviseltetett, itt pedig Zsadó úr nagyon jó jelentést írt. Azon kívül a konzervatívok közül meg senki nincs itt. Engem és a pártomat mindig megszidnak, amiatt, hogy nem vagyunk itt. Most pedig, á, de van egy konzervatív. Jaj, bocsánat, az alelnök úr, teljesen más kategóriába tartozik ön. Három vagy négy évvel ezelőtt írtam egy véleményt az Európai Beruházási Bankról. Attudtátok, hogy nem sok élte túl ennek a bizottságnak a hozzájárulását a véleményből, de volt benne egy nagyon fontos pont. Nevezetesen az EPP összehasonlítva a többi EU-s intézménye, egész jó vezetés és kereskedelmi elvű vezetés alatt fut. Kölcsönadják a pénzeket, ellenőrzik, hogy a kölcsönző képes-e visszafizetni ezt a hitelt, ha nem, például Görögország, akkor azzal pénzt veszítenek a bank részéről. Na most, ha ezt felhigítják és a politikai kritériumokat is figyelembe vetetik velük, akkor az fog történni, hogy a hitelezés elvei is hígulnak, már nem kereskedelmi elvek alapján fut majd az intézmény, és veszteséges lesz. Zsadó úr! A KKV-k említése üdvözletes, de a többi rész az inkább aggasztó két dolgot kiemelnék, és tényleg rövid leszek, mert mindig azt szoktam lenni, az elnök úr nagyon jól tudja, először is. Felszólítja a bizottságot, hogy a külügyi szolgálattal együttműködjenek, hogy éves jelentéseket tegyenek, hogy milyen elvek alapján működik a külügyi szolgálat. Zsadó úr, ez mit jelent? azt jelenti, hogy az EBB a külügyi politikánknak az eszközévé váljon. Ezt javasolja. Jó. Ezt nem is vitatom. Csak föl akarom hívni a többiek figyelmét arra. Néppárt, konzervatívok, még akkor is, ha nincsenek itt. Ez a javaslat lényege és azt hiszem, hogy ezt le kellene szavaznunk. A második pont. Igazából ez csak egy percig tartott ez a hozzászólás eddig, és a második dolog. Ez egy nagyon fontos téma, nagy aggodalom most az Egyesült Királyság és a választóink számára. Azt mondja, hogy a klíma stratégia a megremújuló erőforrások területén üdvözletes az EBB részére. Ez önmagában is egy pénzügyi veszteség. Mik a pénzügyi büntetések, a szankciók? Már mindig is mondtam. Én csodálom a zöldeket. Nem azért, amit mondanak, hanem ami a céljuk, azt sem csodálom, a kőkorszakba akarnak visszajuttatni minket, de nagyon jó politikusok. És igazából mindjárt, mindjárt a lényegre térek. Tehát a következő aggaszt az EU-ban nagyon magasak az energiárak. Az Egyesült Királyságban még magasabbak. És ennek átömlik a hatása a gyártásra. Úgyhogy Kirsten Darling asszony ezt a részt képviseli, ahol nagyon-nagyon magas energiaköltségek miatt be kellett zárni nagyon sok acélművet, és összeomlik az Egyesült Keresetben az acélipar. Ha elolvassák a dokumentumot, szép, jó, jónak hangzik, de van következmény az emberekre nézve. Ha ezt a politikát folytatják, akkor nem sokára először nem lesz brit acélipar, aztán nem lesz EU-s acélipar. Úgyhogy én azt mondanám, hogy teljesen húzzuk ki a zöld aspektusokat. Köszönöm. Gracias, presidente. Yo difiero totalmente de lo que acaba de decir nuestro Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Szeretnék én viszont gratulálni Janiknak a jelentéshez, mert amit javasol, gyakorlatilag a 21. századra készít fel minket. A beruházási bank stratégiájáról is van szó. Nem csak, hogy meg kell erősítenünk a KKV-k működésére vonatkozó paramétereket, hanem az olyan jellegű vállalkozókat is segítenünk kell, akik ilyen KKV jellegű tevékenységet folytatnak. Ezen kívül szociális szempontból felelősségteljesen kell fellépni. Hogyha az alap elveket nem tartjuk tiszteletbe, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a fizetést kell biztosítani, és támogatjuk azokat a vállalatokat, amelyek nem tartják tiszteletbe a környezetet, ez nem ér semmit. Gyakorlatilag a beruházási banknak is úgy kell eljárnia, hogy a minimális szociális felelősséget képviseljék a vállalatok. Tehát nem lehet finanszírozni olyan vállalatokat, amelyek nem ugyanazt a fizetést adják a férfiaknak és a nőknek. Ez olyan egyszerű, Helmut. Danke. Köszönöm. Szeretném megköszönni. Mondok, hogy csatlakozom az, árnyék, az előadónak, és külön megköszönöm a jó javaslatot, amit az EFDD kollega nyilván nem tud támogatni, ahogy hallottuk. Ám két pontra szeretnék utalni, amit már a meghallgatáson is ö, megvizsgálhattunk. Egyrészt az a kérdés, vajon a beruházási bank mennyiben kötelezhető arra, hogy a hiteleket visszavegye, akkor, hogyha megállapítható, hogy a felvevője nem megfelelően használja fel, vagy nem átláthatóan használja fel ezeket a forrásokat. Utólag itt a Volkswagen bontrányra. Szerintem el kéne gondolkoznunk a felől, hogy erről esetleg az állásfoglásban egy általános megjegyzést beletennénk. Másodszorban utalnék arra az aspektusra, amely szintén felmerült a meghallgatáson, az emberjogi helyzet ről bizonyos hitelfelvevő országokban, például Azerbajdzsán ügyét tárgyaltuk meg akkor, de világosá kell tegyük azt is itt, hogy ha dokumentált felügyelet kell, hogy nyilvánosság, a nyilvánosság előtt átláthatóságot biztosítson az emberi jogokról, és általában a, a, a társadalmi-gazdasági e, kritériumok fennállásáról az adott országban, és ez az EBB által kiadott hitelek kiadásának értékelésében és annak jogszerűségében fel kell merüljön. Köszönöm, Janik. Merci. Köszönöm a szót. Mindannyian ismerik az eljárást, a módosítási eljárás rendkívül fontos, mert beleérthető az is, hogy kiegészítjük a szöveget, és többet mondunk el, mint amit az eredeti változatban. Úgyhogy nagyon sok a lehetőség a módosító indítványokra, amelyek szerintem jó irányba mutatnak, és figyelmesen hallgattam a hozzászólásokat, főleg a kkv tekintetében van még tennivaló. Mindig meglepő, amikor Basmus barátunkat halljuk, és mindig a britekhez szól. Mindig meglep, hogy nehezen tudja gyakorlatilag elfogadni azt is, hogy egy LCR e konzervatív tag nem brit. Ez végül is sajnálatos, mert nem vonom kétségbe azt, hogy ön rendkívül tanult ember, eh, de hát ugye az Európai Beruházási Bank nem magánbank, eh, az Európai Intézmények eh, része, és nem az a cél, hogy valaki alá helyezzük itt a családon belül, csak biztosítani akarjuk az intézmények koherenciáját. Aztán egy kis meglepetés. Csodálom, hogy az új atom erőmű ellen nem indítottak be semmiféle perspektívát, mert a Financial Times szerint az onshore szélerőműveknél kétszer olyan nagy energiaforrást biztosít és kétszer olyan drága lesz az elektromos áram, mint a megújuló energiák alapján. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket mindannyiuknak, köszönöm. Köszönöm szépen. Deadline for amendment. Akkor a motorsítók határideje október 29-e 12 óra és november 19-én szavazunk. Ezzel elérkeztünk a 9-es napi rendi ponthoz, ami a monitorozó csoport tevékenységéről szól. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy mindenki aktívan magáénak ezt a mindennapi életben is, és hogy komolyan vegyék ezt a pontot, mert ez egy kontrollfunkciót gyakorló csoport. Egy-két dolgot megemlítenék. Még akkor is, hogyha az állandó jelentéstevő nincs itt, de az átláthatóság érdekében. Ausztrália, Új-Zéland. der beiden Länder. 28-án volt a találkozónk a nagykövetekkel, és megvitattuk, hogy egy kereskedelmi egyezménynek mi az esélyei, és ezzel kapcsolatban lesz egy szóbeli kérdésünk is. Japán. Szeptember 29-én volt a találkozónk a nagykövettel, Petra Kámé úrra, és a kereskedelmi ataséval, annak érdekében, hogy áttekintsük a japánnal folytatott tárgyalásokat, ezek elég jól haladnak, és a monitorozó csoport továbbra is figyelemmel követi ezeket. USA. Október 8-án Strasbourgban találkoztunk ez ügyben. Két pontot vitattunk meg. Cecilia Malmström és Mike Froman a szeptember 22-i leltározás eredményét ismertették, illetve az első tárgyalási forduló eredményeit, ahol igazából új vámtarifákról lesz, volt szó. Aztán a tárgyalás sebességét illetően, és azt, hogy az USA mennyire lelkes, hát elég korlátozott a jelenleg. Szingapúr, október 19-e. Igen, Köszönöm szépen. David Martin nevében elmondanám, hogy a parlament jogi szolgálatának bevonásával tárgyaltunk a bírósági reformokról, a jogi szolgálat megerősítette, hogy még egy évig nem várható döntés, tehát a júri szakbizottság azt javasolja, hogy Schulz úr felé egy állásfoglalást fogalmazzunk meg, hogy a parlament aktívabb legyen ez ügyben. Hasznos lehetne egy levél a módszereket illetően, mert ez egy precedens ügy, úgyhogy a bíróságnak nyilatkoznia kell, ez egy vegyes szerződés, úgyhogy nagyon fontos. Valóban, nagyon kényes téma, ami jövőbeli kereskedelmi tárgyalások menetét is meghatározhatja. Környezetvédelmi javak megállapodás, szeptember 13. Hasonlóképpen a monitoring csoport értékelésében nagyon fontos megállapodás ez, fontossága még nőtt is, mert nem csak a szakbizottság és az Európai Bizottság fényében kell látni, hanem látható, hogy a Párizsi konferenciával is összefügg. Az Európai Bizottság az várta, hogy azt remélte, hogy gyorsan lezárható lesz, hogy a pozitív lendületet kihasználjuk, és a partnereket bevonjuk. A tárgyalások a WTO belül 17 résztvevő országgal folynak, 460 terméket érint a lista, a környezetre vonatkozó pozitív hatások felmérésével ezt a lista beterjeszthető a tárgyalásokért felelős tisztviselő úgy gondolta, hogy legalábbis ezt a listát benyújthatnánk, és aztán lehetne bővíteni ezt a listát, és a megállapodás később módosíthatná ezeket. Köszönöm. A Mercosur tárgyában október 19 én ült össze a munkacsoport, ezt még cserél. Alatt nemréget felelős osztályvezetővel, Jörgenzen úrral, felmérve a tárgyalások állását az EU-Mercosur vonatkozásában. amelyekről nagy erőlépéseket nem tudunk beszámolni. A monitoring csoportok ezt mondták el, de még visszaadom a szót Zahradil úrnak. Az utolsó az FTA tárgyában az EU-Vietnám megállapodás tárgyában a monitoring csoport beszámolt arról, hogy készen áll júliusban már az aláírásra a nyári szünetben volt egy monitoring csoportülés, talán lesz még az év végéig egy, vagy jövő év elején, amely ezt ráteszi, a pontot tesz az íre, mikor végle, meg lesz a végleges szöveg, ennyi tudok mondani, és aztán a monitoring csoport munkája lezárul, mint tudják. Ennek utánkövetésekor azt tervezzük, hogy egy Vietnám barátai csoportot indítunk. Ön és Muszkán asszony is megállapodott abban már, hogy tagjai lesznek ennek a csoportnak. És én informális módon lehet majd tovább követni a következő lépéseket mind a két oldalon. Az EU és Vietnám oldal, nem csak kereskedelmi kérdésekben, hanem, kere, hanem ö, még konkrétabb ügyekben Zahadi úr, eh, csalódást kell okozzak önnek, a monitoring csoport, amely folyamatos nyomon követte a tárgyalásokat, egy végrehajtási monitoring csoportá alakul át, mely a kereskedelmi megállapodás végrehajtását fogja vizsgálni, és ez is az ön kezébe kerül, tehát más státuszban. És ez jó megállapodás szerintem, az ITS rendszert is bele kell tenni majd a megállapodás kereteibe, és remélem, hogy az jövővel ére létrejön a szöveg. Ez volt a nyílt ülés része az INTA szakbizottság ülésének. Képezett szünetet tartok, és aztán folytatjuk a koordinátorok ülésével.